köteles lenne visszavonni az intézkedést, vagy pedig kártérítást kellene folyósítaniuk az ott dolgozóknak és az ott élőnek, a élőknek a javára. Nos, elnök, Jenyez Barnuevo Graciának a hozzászólásával lezárjuk az egyperces felszólalásokat, és áttérünk Robert Stöldinek a témájára, kereskedelmi és befektetési akadályok a jelentésének a címe, öné a szó négy percben. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Idén februárjában az Európai Bizottság kereskedelmi és uh, befektetési akadályokról szóló jelentését mutatta be, kiemelte a prioritásokat és um, előirányozta, milyen akadályokat kell elszüntetni, megszüntetni áttekintette azokat a kihívásokat, amelyekkel az EU szemben áll a nem tarifa jellegű akadályok területén. Nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a szabadkereskedelem létrejöjjön, ám a szakpolitikai stratégiánk főleg a tarifa jellegű akadályok leépítésére koncentrál, ugyanakkor a nem tarifai jellegű akadályok nagyon aggasztóak, és egyre inkább megjelennek az országok a tarifa jellegű akadályoktól sokkal inkább a nem tarifa jellegű akadályokkal védik a gazdaságukat. Múlt hét, múlt hónapban maga az Európai Bizottság szólt stratégiai partnereink körében megjelenő új jelenségről. 2020-as kereskedelmi stratégiánk célját csak akkor érhetjük el, hogyha szisztematikusan és konstruktív módon bánunk ezen kereskedelmi akadályokkal. Ez a jelentés a közös elkötelezettséget szimbolizálja egy proaktív kereskedelempolitika területén. Azt szeretném látni, hogy a bizottság proaktív módon lépjen fel, és, csök, és határozottan lépjen fel az MTB-k ellen azért, hogy a külföldi piacokhoz az európai gazdaság jobban hozzáférhessen az NTB-ket, tehát a nem tarifa jellegű akadályokat le kell bontani minden EU kereskedelmi partnerrel való kapcsolatunkban, azért, hogy minden illegitim akadályt eltakarítsunk a szabad, nyitott piac eh, elől, és így eh, a nem kereskedelmi akadály, nem tarifa jellegű akadályoktól eh, megszabadítsuk a gazdaságot. Luling asszony Luxemburgban akarom mondani, biztos asszony elnézését kérem, bocsánat a szóért, nem is Luling asszony, hanem biztos asszony, Reding asszony, örülök, hogy eljött Luxemburgból, Luling asszony is Luxemburgból jön, de ön is Luxemburgból jött, de most éppen konkrétan, szóval Reding asszony, hogy a visszatérjék a beszédemhez, Reding asszony, köszönöm szépen, hogy idejött a parlamentbe, és hogy Luxemburgban is, és itt is képviselte ezt az ügyet. A bizottság a WTO agendájában jelenítette meg ezt a problémát, a technikai kereskedelmi akadályok és a TBT megállapodások keretén belül az FDA-k, tehát a nem tarifajellegű akadályok területén megfelelő reciprocitást kell a piac hozzáférés területén biztosítani, azért, hogy mege- megerősítsük a szereplők érdeklődését és figyelmét a nem tarifajellegű akadályok tekintetében. Ugyanakkor a bizottságot kérem, hogy a WTO és az OECD területén és a más releváns nemzetközi kereskedelmi szervezetek területéről gyűjtsön be információt arról, hogy milyen munkát végeznek a nem, tereske, nem tarifa jellegű akadályok megszüntetése területén, és tájékoztasson bennünket erről. Ugyanakkor azt is szeretném, hogy a bizottság egy előjelző mechanizmust is készítsen el az nem tarifa jellegű akadályokról. Fontos, hogy a kulcs jelentőségű stratégiai partnereinkkel pedig szabályozási, szabályozói dialógust is, párbeszédet is folytassunk, megakadályozandó a nem tarifejelögő akadályok elterjedését. Fontos, hogy felismerjük e piacok érzékenységét, és különbséget tegyünk a fejlődő és a feltörekvő gazdaságok között meg szeretném ragadni a lehetőséget, azt a lehetőséget, hogy az elnökünk kívül még néhány ember van az ülésteremben, tehát megragadom ezt a lehetőséget, hogy mindez árnyék jelentéstevőknek és minden eh, munkatársamnak köszönetet mondjak. Remélem, hogy a bizottság, és remélem, hogy a ház támogatja a javaslatot a bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sztörgyi úr. Nos, a témát természeténél és fontosságánál fogva, ebben az eszme cserében nyilvánvalóan azok az emberek fognak, azok a képviselők fognak hozzászólni, akik felhívták a figyelmünket eh, hozzászólás igényükre. Kaspari úr! Köszönöm szépen, kedves kollégák, Sturdy úrnak köszönetet mondok az áttekintésért, nagyon jó ez a jelentés, rámutatott a kereskedelemben meglévő nehézségekre. Igen, tisztelt biztos asszony egy témát ragadok ki, amely nagyon foglalkoztat engem és bennünket itt az Európai Parlamentben. A mini plenárisan volt egy vitánk az Egyesült Államok EU csúcs előtt, a Buy American Clothes, az American Job Act keretében került elő, ezt tárgyalják most éppen, és a megfelelő biztos nem is volt ott, aztán a bizottság képviselőjének is váltania kellett, és attól tartottunk, hogy a vitánk tartalma nem éri el az Európai Bizottságot. Aztán most meglepett, amikor a szakbizottsági ülésen elmúlt héten azt mondták nekünk, hogy ezt a témát nem is vetették fel a csúcson, és ez egy jó példája annak, hogy milyen rossz kereskedelmi akadályok vannak, és ezért újra meg kell vitatni a bizottságon belül ezt a témát, ezért erre szeretném felkérni, hogy a parlament véleményét itt vegyék komolyan. Köszönöm szépen, Adriana Tikeunak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A nem tarifális kereskedelmi akadályokról a tanulmány azt mutatja, hogy 2015-re a világ növekedésének 90%-a nem Európában kerül elérésre. Az európai 2050-re az előrejelzés alapján a ritka földfémeken és a nyersanyagokon nyugszik az európai fejlődés, éppen ezért biztosítani kell a nyersanyagokhoz és a ritka földfémekhez való hozzáférést. A Mercosurral és Indiával való kapcsolatunk nagyon fontos, még akkor is, eh, hogyha az Indiába való irányuló EU beruházások meg négyszereződtek, India továbbra is kereskedelmi akadályokat gördít a kereskedelem útjába. Brazília és más fontos eh, kereskedelmi partnereink vám és nem tarifális jellegű akadályokat is az utunkba görgén, gördítenek, holott és miközben a szabad kereskedelmi tárgyalásokat folytatják az EU-val. Ugyanakkor a tengerhajózás területén is aggasztó helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pászkva úr. Autorom predloženej správy pánom Sturdim. Köszönöm szépen. Egyetértek Sturdy úrral abban a tényben, hogy megfelelő, hogy ezek az intézkedések, non tarifenális intézkedések megnehezítik a kapcsolatokat az egyes kereskedő felek között. Megfelelő megoldást kell találni globális szinten erre a kérdésre, hiszen nagyon fontos az egyenlőség, és nagyon nehéz megvalósítani, hiszen vannak műszaki előírások, vagy egészségügyi elvárások, stb. Másrészt nagyon fontos egyébként hogy felhasználják ezeket protekcionista célokra. Ezt valamennyien tudjuk. Azt hiszem valamennyien együtt kellene, hogy fellépjünk ez ellen. Az összes érintett érdeke az, hogy az ilyen non-tarifális akadályokat lehetőleg megszüntessük. Globális szinten kell fellépni, és a siker egyik előfeltétele ez kell, hogy legyen.

Köszönöm szépen, kedves kollega. Kelly urat hallgassuk meg. agus mi eh, a bíkis an túsal stardi a szoktan távol a koraszal gór agus multi a gán Certainly... Köszönöm szépen. Megvannak a saját problémáink az euróövezetben és természetesen az egész világgal versenyben állunk, ez a gazdasági helyzetünkre is rányomja a bélyagát igyekeznünk kell biztosítani azt, hogy a kereskedelem tisztességes alapokon álljon, és senki se kerüljön hátrányba és nyilvánvalóan nem tarifális akadályokat globális szinten kell megvizsgálni, hiszen ez egy protekcionizmus, erre nincs szükség a napjainkban, azt hiszem. És az, az FTA-k, a szabadkereskedelmi társ, tár, megállapodások során ezt figyelembe kell vennünk. Azt hiszem észszerű az ilyen megállapodásokat megkötni, hiszen rajtunk is sokat segített az elmúlt időszakban. Most pedig Jean Ferreira-nak adjuk meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel is van dolgunk? Hát a válasz erre az, hogy a szabad kereskedelmi megállapodásokkal. Egyesek ennek keretében minket arról akarnak meggyőzni, hogy a kereskedelem aggadályai akadályozzák meg a gazdasági növekedést. Márpedig ott van a liberalizáció és a nemzetközi kereskedelemnek a fokozása, amelyek oda vezettek, hogy szociális dömping és környezeti dömping állt elő. Ezt nem szabad elfelejteni, és ennek következényében egy sor munkáltató csökkentette a béreket. Azt is észleljük, hogy az egyéb területek is érintettek, az energiaellátások is többek között. Szóval egy szó, mint száz olyan intézkedésekről van szó, amelyek ugyanakkor hasznosak véleményem szerint az emberek számára. Meg kell kérdőjelezni a szabad kereskedelm, kereskedelmet és annak mértéket. A nemzetközi kereskedelem pedig kiegészítő jellegű kell, hogy lehet, és nem szabad, hogy minket egymásnak feszítsen. Elnök, elnök Vitáló úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Először is hagyd mondjak gratulációt Stördi jelentés tevőnknek, akinek a jelentése azt hiszem a legkellőbb pillanatban született meg, és aki a parlamentnek a támogatását tudhatja maga mögött. Az Európai Parlament rendkívül fontosnak tartja, hogy a nem tarifális akadályokat megszüntessük. Ezek a nem tarifa jellegű akadályok nem igazolhatóak, különösen akkor, amikor külföldi beruházásokat akadályoznak meg. Úgy vélem, hogy a 216-as cikke a, az EU-s működési szerződésnek arra utal, hogy a külföldi beruházásoknak milyen lehetőségé vannak, és ennek keretében szó esik a nem tarifális jellegű és nem vám jellegű akadályokról is. Nos, egyes kereskedelmi partnerünknek még a legfontosabbak, a legjelentősebbek azt észlelik, hogy nem tarifális jelleget támasztanak, gondolok itt Oroszországra, Kínára, és ezáltal ők a mi vállalataink számára bezártá teszik saját piacaikat. Már pedig olyan vállalkozásokról van szó, akik megérdemlik a támogatásunkat. Elnök, köszönöm szépen, akkor most lezárjuk ezen hozzászólásoknak körét, és hallgassuk azért még meg Elena Baseszkut obstacolele non tarifare care împiedică accesul producătorilor i exportatorilor europeni a nem tarifális akadályok meg akadályozzák, hogy külföldi piacokon jelen legyenek európai szállítók, ezeket meg kell szüntetni, meg, lehet, meg be kell vezetni, illetve át kell ültetni a gyakorlatban megkötött megállapodásokat, amelyek egyensúlyon alapulnak hogyha kétoldalú oldalú megállapodást köt valaki, akkor feltétlenül be kell tartani az abban szereplő részeket. Ide tartozik egyébként a megfelelő magatartási kódex betartása is a közbeszerzések területén. Igenis el kell érni, hogy a közbeszerzéseken részt vegyenek harmadik államokban is az európai vállalatok méghozzá tisztességes feltételekkel. Másrészt pedig külföldön meg kell teremteni az általánosan tisztességes környezetet az európai vállalatok számára. A szolgált, az Európai Unió szolgáltatásai jelen kell lennünk a világ összes részén, hiszen ez a legfontosabb export szolgáltatásunk. Köszönöm, kedves kollega, most pedig lezárjuk a napirendi pontot úgy, hogy megadjuk Reding alelnök asszonynak a szót, és kérem, hogy reagáljon azokra a felvedésekre, amelyeket itt hallottunk. Reding asszony, a szó. Uh, Elnök úr, először is meg szeretném köszönni az INTA szakbizottságnak, és uh, különösen Robert Stördi jelentéstevőnek, hogy ezen átfogó jelentőségű kérdéssel foglalkozott, különösen a nem tarifális kereskedelmi akadályokra fókuszálva, amely az Európai Unió külkereskedelmében komoly akadályt jelez, jelent. Az Európai Bizottság az első éves befektetési és külkereskedelmi jelentésében márciusban szólt erről az akadályról, és ez a kereskedelmi politikánk végrehajtási programjának lényegére világít rá. Célunk az, hogy kin, kiterjesszük ezen ügy politikai dimenzióját, és köszönjük, hogy ebben támogatnak bennünket. Nagy figyelemmel követtük felvetéseiket, észrevételéket, és ha azt mondom, hogy követtük, akkor Karol de Gucht kollégám nevében is beszélek, aki ezen dossziéért felelő biztos. Biztoshatom, biztosíthatom önöket, hogy a bizottság a nem jogos, nem tarifális akadályok ügyét a jogi együttműködés keretén belül stratégiai, de nem csak stratégiai partnerekkel, partnereinkkel is megtárgyalja. Természetesen minden partnerünknek tiszteletben tartjuk azt a jogát, hogy az egészségügy, a környezetvédelem területén saját jogszabályokkal szabályozzák a piacukat, de ez nem szabad, hogy nem tarifális akadály legyen. Mondok egy példát arra, hogy az Európai Bizottság a novemberi találkozója óta hogyan informálta a parlamentet Itt a transatlanti tanács üléséről van szó Washingtonban, ahol az USA és az Európai Unió megegyezett abban, hogy több szabályozási területen elmélyítik a együttműködést a nanotechnológia, az információtechnológia és a komputertechnológia területén, hogy csak egy párat mondjak. A American Jobs Act területénről elmondhatom, hogy a bizottság nyomo, szorosan nyomon követi ennek a munkaügyi jogszabálynak a tárgyalását és az ügyét. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy az USA um, jogalkotói folyamatában ezen jogszabálycsomat több elemét nem fogadták el. Ugyanakkor a szabadkereskedelmi megállapodásokban is felvetjük a kereskedelmi akadályok ügyét. A Koreával kötött megállapodás kitűnő példáját adja a megközelítésnek, hiszen az ágazati szabályozási kérdéseket is ez tartalmazza, például az orvosi eszközök vagy az elektronikai eszközök területére vonatkozó szabályokat. Az ezen kereskedelmi megállapodás keretén belül meg létrejött kereskedelmi bizottság, melyben a koreai miniszter és a mi biztosunk ül, a nyitott szabályozási kérdésekben például az autók tekintetében jelentős előrelépéseket ért el. A belső és a külső piaci megnyitás természetesen ezer szálon függ össze, és mindenről egy magas szintű a bizottság által január 20-ára összehívott konferencián fogunk eszmét cserélni Brüsszel városában. Nyomon követtük a felvetéseiket a beruházásról, a közbeszerzésről és az export szabályozásról és korlátozásról. Ezek valóban nagyon fontos uh, építő kövei az Európai Unió 21. századi kereskedelmi politikájának. Mint minnyáján nagyon jól tudják, a kereskedelmi akadályok megszüntetése a bizottság és az Európai Unió kereskedelmi politikájának fontos elemét képezi. A következő kereskedelmi akadály jelentést a bizottság 2012. márciusában fogja kiadni, és e jelentésükben az önök jelentésében megfogalmazott ajánlásokra is ki fogunk térni. Bizt, jelentéstevő úr, nagyon fontos tehát, hogy a vitatárgyát képezi ez a dosszié, az ön jelentéstervezet, és azt hiszem, hogy ez bennünket, az Európai Bizottság munkáját eh, és a tagállamokat is inspirálni fogja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Ezzel a felszólalással lezárjuk a vitát, és holnap szavazunk erről a dossziéról. Holnap szavazunk tehát a Stördi jelentésről, amikor lezártuk a délelőtti ülést. Kedves barátaim, december 13-án holnap 9 órakor folytatjuk a munkát, kettőig, aztán 3-tól este 8-ig dolgozunk, majd 21 órától 23 óráig ülésezik a parlament. A napi rendet publikáltuk a weboldalon, a parlament weboldalán, itt megtekinthetik, ezzel pedig felfüggesztem az ülést. Mindenkinek jó éjszakát kívánok!